Bőge úr négy percre megkapja a szót. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Valóban. Ma az európai kiigazítási alap igénybevételéről lesz szó megint. Az ilyen jelentések között eltelt idő egyre rövidebb lesz. Most Svédország, Ausztria és Hollandia részéről érkezett kényvény. Hollandia részéről az építőiparban, a másik két ország részéről az autóiparban. A maximális igénybe vehető összeg 500 millió euró évente. Ebben az alapban a munkavállalókat segítené a világkereskedelem által kárt szenvedetteket. A továbbképzést, illetve hogy újra a munkapiacra beilleszkedhessenek ezek a munkavállalók. Általában véve nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a jövőben külön jelentéseket, külön kérvényeket ismertetünk, és nem csomag kérelmeket. Remélem, hogy ez most utoljára fordul elő, és még egyszer utalnék rá, hogy a globalizációs alapból érkező támogatás nem léphet azoknak a támogatásoknak a helyére, amelyeket a nemzeti kormányoknak kellene nyújtani, vagy átstruktúrálási segélyek helyére. Úgyhogy ez egy kritika, és gondolom a foglalkoztatási szakbizottság is támogatja ezt az elképzelést az európai globalizációs alap egy külön eszköz saját specifikus céljai vannak. A három kérvényben, amiről ma szó van, 15,9 millió euróról van szó. Én támogatom a svéd és a holland kérvényt, a 2 per a cikk keretében, ami azt mondja, hogy négy hónap alatt 500 milliónyit kaphatnak maximum, az osztrákot pedig a 2 per B cikk alapján, különösen a KKV-knak adott támogatások keretében a svéd kérvény 4687 kifizetést érint, a gyártók és a beszállítók esetében 9,8 millió támogatást kér Svédország, az osztrák kérvény 744 támogatást kért 9 vállalkozásra, és Ausztria itt 5,7 millió eurónyi támogatást kért. Végül a holland kérvény 570 kifizetés egyetlen cégnek, több mint 500 tá- munkavállaló támogatására, és 386 millió eurónyi támogatást kértek. Végül majd meg kell vizsgálnunk, hogy a kérvények eleget tesznek-e a kritériumnak, nyilván nem akarom elvenni a foglalkoztatási szakbizottságtól a munkáját, de szeretnék emlékeztetni rá, hogy a Költségvetési Szakbizottság döntése előtt ennek a szakbizottságnak állást kell foglalnia, és részletekre ki kell terjednie, például a svéd esetben arra, hogy a 4687 kérvényel támogatandó körül csak 1500 kapjon támogatást, a Heymans esetén hogy például plusz 400-an kapjanak támogatást, főleg azok, akiknek lejár már lassan a szerződésük. Úgyhogy vannak itt részletkérdések, amelyekre választ kell találnunk, de általában véve igen zöld utat adunk a kérvényezőknek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a raportőrnek. Špidla úr bizottság részéről. Biztos úr, ön szó. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Tör is köszönetet szeretnék mondani a kiváló véleményhez a, az előadónak. Úgy gondolom, hogy a Svédország, Ausztria, és holland javaslatokra vonatkozó összefoglalója is kiváló volt. Nos, a jelentéstevő néhány megjegyzést is tett, és a figyelmemet felhívta elsősorban költségvetéspolitikai jellegű pontokra. Ezekkel kapcsolatban szeretnék, és majd ezekre kapcsolatban szeretnék még visszatérni a felszólalásomban, de jelezte, hogy az EGF nem az egyetlen forrás, ami a finanszírozást szolgálhatja. Ez az alap egy rendkívüli költségvetés politikai eszköz, nem rendelkezik saját forrásokkal. És ebbe az alapba át kell hozni olyan forrásokat, amelyeket erre a célra fel lehet máshonnan használni. És természetesen A közvetlen háztartásból is kell erre vonat, a központi háztartásból is kell erre vonatkozóan forrásokat biztosítani. Az Európai Szociális Alap volt eddig a finanszírozás fő forrása. Ehhez hozzájárul még az is, hogy az alap jelentős forrásokkal rendelkezett 2009-ben 11 milliárd euró volt ez a rendelkezésre álló összeg ebből hatot november végéig felhasználtak. Az EGA, az Európai Globalizációs Alap, ezen kívül 2008-ban sokkal kisebb forrásokkal gazdálkodhatott az Európai Szociális Alapból. Logikus ugyan, hogy ezt az alapot felhasználjuk, és eh, én is úgy gondolom, hogy eh, az EGA igénybevétele nem befolyásolja, nem korlátozza a szociális alapot, de az is igaz, hogy a forrásokat diversifikálni kell, és biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság foglalkozni fog ezzel a problémával. A következő ülésen néhány lehetséges forgatókönyvet majd eh, még vázolni fogunk. Volt aztán a, az előadónak egy másik döntéshozatalral kapcsolatos megjegyzése. Azt kérte, követelte a bizottságtól, hogy a bizottság a következő alkalommal, akkor, amikor az EGA-ból eh, igényel forrásokat, akkor saját dokumentumokat is biztosítson. A bizottság tudatában van annak, hogy ez az eljárás, bár azt is látjuk, hogy ezzel lehet a titkos megállapodásokat elkerülni. Az eredeti módszer az egy természetesebb eljárás volt, amely egy bizonyos mértékig az a problémák adminisztratív megoldását is mm, e, jelentette. Mégis úgy gondolom, hogy most a politikai helyzet azt követeli, hogy esetenként határozzunk, és arról is meg vagyok győződve, hogy a bizottságok legközelebbi alkalommal így fog eljárni. Kedves hölgyeim és uraim, képviselők, urak és hölgyek, köszönöm. Köszönöm, biztos úr. A frakciók részéről Fanny Sterroy úr. Két percre. Elnök úr, rendkívüli időszakban rendkívüli intézkedésekre van szükség a globalizációs alap rendkívül speciálisan működő alap, Európa ezért is vezette be a tömeges elbocsátások, több mint 700 ezer munkavállalót érintett a Heimans építőipari vállalatnál, nem beszélve a külföldi vállalatoknál Belgiumban és az Egyesült Királyságban, és mindez célirányos lépéseket követel a brabanti régióban az építőipar rendkívül fontos, és éppen ezért az ilyen mértékű tömeges elbocsájtása a régió egészét érinti. Egy az európai akció pontosan azt a, azt a szaktudást kell, hogy megtartsa, amelyre ilyenkor szükség van. Az embereket az utcára küldjük, az azt jelenti, hogy néhány éven belül rengetegen kiviszik magukkal a szaktudásokat, és ez hiányozni fog néhány év múlva. A mobilitási központban a, meg lehet a tudást, és ha lehet a, a munkahelyeket is tartani. A holland kormányzat az önkormányzatokkal együtt Brabantban is megfelelő formában és gyorsan megvalósítható projektekbe investál infrastruktúra építésebe. Ez azt jelenti, hogy az emberek aktívak maradhatnak, sőt, mások is foglalkoznak azzal, hogyan lehet aktívan tartani az elbocsájtottakat, és ebbe erre fordítás, ráfordításokat is biztosítanak. Úgy gondolom, hogy az építőipar, a közlekedés e, ilyen jellegű szabályaira, szabályozására is szükség van. A parlament azonban egy másik irányt is megfontolt a regionális alapok kérdés, kérdését és az előlegek kifizetését. Ez is aktív hozzájárulás lehet, és a parlament ezért tá- támogatja ezt. Heinemannál fontos, hogy a folytonosság és a minőség megtartása is megmaradhasson a munkavállalóknál. Ez az a három javaslat tehát, amiért szívből támogatjuk. Köszönöm szépen. A kirjus Derden, most pedig Derden úré a szó. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, les mobilisations. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nos, az alap igénybevétele egyre gyakoribb, különösen a gazdasági válság miatt, hiszen kontinensünk egészét érinti ez a legfontosabb ágazatok a gazdaságban, az autóipar, az épő, építőipar, most az, amire vonatkozóan pozitív állásfoglalás született, arra szeretném felszólalásomat használni, hogy elmondjam, hogy a legutóbbi eh, reform során, az alapreformja során, során további forrásokat biztosítottak, egyébként nem is lehetett volna helyt adni a kérvények jelentős lépésének. Nos, a válsággal kapcsolatban az Európai Parlament jó akaratát mut, ö, megmutatta, és a politikai akaratot is úgy gondoljuk, hogy megállapítható, hogy Bőge úr jelentésénél is, hogy a legfontosabb pontokat, amelyel javul az alap, tehát például a, a, a pályázatok gyors elbírálása, más finanszírozási források megtalálása, fontos prioritás. Pontosan úgy gondolom, hogy az utóbbi évvel kapcsolatban teljesen jogosult az a kérés, hogy más alapokat is biztosítsanak eh, az itteni pályázatok finanszírozására. Nagyon örülök annak, hogy a biztos úr most azt mondta, hogy jó akaratukat ők maguk is eh, megpróbálják eh, ladba vetni, és a cél ennek segítségével is elérni. Köszönöm szépen. Harkin percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai globalizációs alap kézzelfogható jele a szolidaritásnak azokkal a munkavállalókkal, akik elveszítették munkahelyüket a strukturális változások miatt. Parlamenti képviselőként ezért annak örülhetünk, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a leg közvetlenebb hatásokat enyhíthetjük a válság során, és a munkavállalóknak reményt adhatunk a jövőre. Azonban nem csak az egyetlen út az, hogy jóvá hagyjuk ezt az alapot, hanem biztosítanunk kell, hogy valamennyi kritériumnak megfelelnek, illetve megtenni minden tőlünk telhetőt, hogy biztosítsuk, hogy a globalizációs alap hozzáadott értéket jelent. Az egyik fontos kérdés, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság felvetett, az az, hogy a tagállami intézkedések kiegészítsék a strukturális alapokból finanszírozott, társfinanszírozott eszközöket. Szükséges megmutatni, hogy biztosítjuk ezt a fajta hozzáadott értéket, amelyet az előbb említettem. És ez a hozzáadott érték az is mutatni fogja, hogy ez a globalizációs alap, ez nem helyettesítheti azokat az eszközöket, amelyeket a vállalatoknak kell megtenniük, hanem kiegészíti a tagállamok által tett lépéseket. A 2007-2013-as több éves költségvetési keretben úgy hiszem, hogy ennek egy általános, állandó folyamatnak kell lennie. Ami szintén aggaszt az az, hogy hogyan lehet az egyenlőséget biztosítani férfiak és nők között, illetve a diszkrimináció hiányát. Hogyha megnézzük a három program nemek szerinti lebontását, 91, 72 és 97 százalékban férfiak annak a kedvezményezettjei. Úgyhogy azt láthatjuk, hogy a finanszírozás elsősorban az elbocsátott férfi munkavállalóknak nyújt segítséget. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy nem csak arról, ne csak arról legyen szó, hogy főként férfiak fordulnak ilyen segítségnyújtáshoz. Úgyhogy lehető leghamarabb és hatékonyan kell lépnünk. Köszönöm. Cornelissen asszony, két percre. Laat ik vooropstellen dat wij kunnen instemmen. Tételezzük fel, hogy meg tudjuk szavazni a globalizációs alapal kapcsolatos pályázati felhívásokat, a kritériumokat, és tételezzük fel, hogy ezzel helyesen támogatjuk munkavállalókat is. Akkor megragadom az alkalmat arra, hogy a globalizációs alap hiányosságaira is felhívjam a figyelmet. Jelenleg közösen megpróbáljuk a gazdaság és a munkaerőpiac jövőjét meghatározni Európában. A parlament politikai uh, csoportjai nem teljesen értenek egyet abban, hogy milyen mértékben kell ezt szabályozni, és milyen irányba menjen, de a nagy vonalak az világosak. fenntarthatónak és befogadóbbnak kell lenni. Ezek a, ha ezeket a célokat akarjuk elérni, akkor meg kell ragadni a lehetőséget, és a válság már olyan lépéseket kell tennünk, amelyek a fenntartható gazdaságot biztosítják. A globalizációs alak jelenlegi reformja úgy gondolom, hogy ezeket az esélyeket nem ragadja meg. Az alap az egyik olyan eszköz pedig, amelyel a válságból kilábalhatnánk, de igazi választásokat kell tudnunk vele felkínálni. Ha azt biztosítjuk, hogy az emberek, akik most a lefelé haladó iparágakban, mint az autóipar, ne munkanélkül maradjanak, hanem a jövő szempontjából fel, fenntartható ágazatok munkájára képezik át őket, akkor világosan fognak látni, és akkor valóban közelebb kerülünk az innovatív, fenntartható és befogadó gazdasághoz lépésenként. Kirius Fachmon, ja, eneletó. Famon úr, egy percre. Zseni, pane předsedo, dámy a pánové. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Most arról a pénzről vitázzunk, amelyet az alapra kellene fordítanunk, hogy Svédországba, Ausztriába és Hollandiába küldjünk-e pénzt. Ezek az országok ugyanis kérvényt nyújtottak be leépítésekkel kapcsolatban az építő és autóiparban. A múltban már foglalkoztunk ilyesfajta kérvényekkel, úgyhogy ez szerintem egy hibás eljárás, és az uniónak nem kellene támogatni az ilyen kérvényeket. Miért? Egyrészt, mert nem igazságos a globalizáció és a versenyképességbe beavatkozunk hiszen a válság kihat mindenkire, minden munkaadóra, minden alkalmazottra, minden KKV-re. Nagyon sok munka megszűnik minden nap, és az ilyesfajta támogatások az Európai Unió területén csak nagy vállalatok számára elérhetők, ahol nagyon nagy számúak a leépítések. Ám a kis vállalkozások nem kérvényezhetnek, úgyhogy ez egy szelektív eljárás, ami igazságtalan. Másodszorban én úgy gondolom, hogy ezt a problémát nemzeti szinten kellene megoldani, hiszen a nemzeti szinten érhetők az erőforrások. Köszönöm. Portes úr, szó egy percre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért fogunk, arról fogunk szavazni, hogy támogassák az elbocsátott munkavállalókat az említett országokban, de valahányszor azt kérvényezik, hogy ezt az alapot alkalmazzuk, egyre inkább kételkedem abban, hogy mennyire hatékony, illetve igazságos ez. 2009-ben 16 ezer munkavállalót támogattunk ebből az alapból, ez csak egy homokszem ebben az esetben, és 53 milliót sikerült mozgósítani, ami pedig azt jelenti, hogy mennyire igazságos ez az alkalom. Hogyha egy svéd munkavállaló többszörösét keresi annak, amit egy portugál munkavállaló, akkor hogyan lehet, hogyan magyarázhatom meg azt a portugál munkavállalónak, például, hogy ő 540 eurót kapott ugyanebből az alapból, viszont egy katalán munkavállaló több mint 2000 eurót. És az is egyre rosszabb, hogy például Hollandiában támogatás nélkül maradtak azok, akik határozott idejű szerződéssel rendelkeznek, hiszen ők maguk a leginkább sebezhetőek. Tehát ez egy olyan alap, amelyet nem szabad arra felhasználni, hogy a gazdag és szegény országok közötti különbséget elmélyítse. Köszönöm, András úr. Ah, asszony, két percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Az Unió költségvetési eszközöket állított fel azoknak a munkásoknak a segítésére, akiket elbocsátottak. Ez megváltoztatja a világkereskedelmi struktúrákat. Sokakra közvetlenül is kihat az Európai Unió. Ez azonban csak részleges megoldás. Az, hogy ezeket az egyéneket támogatjuk bizonyos ipari szektorokban, nem oldja meg az egész ipar helyzetét. Sőt, alternatív ipari szektort sem hoz létre, amely felszívhatná ezeket az embereket. Egyszerűen az adófizetők pénzét költjük. Hogyha Európát ki akarjuk segíteni a válságból, akkor a válság okait kellene felszámolnunk. De mi inkább karitatív munkát végzünk a szegények számára. Természetesen ez az intézkedés az érintettek részéről támogatást eredményez az Unió felé. A szavazásra bocsátandó szöveg azonban nem tisztázza, hogy pontosan hány szektort érint ez a támogatás, de ami nagyon aggasztó az, hogy az jelentés arról beszél, hogy a kifizetéseket fel kellene gyorsítani, és azt nem említi, hogy elemzéseket kellene végezni, hogy valóban eljut-e a kedvezményezettekhez a pénz. Nem szólít fel a jelentés monitorozásra, csak általános értékelés ír elő 2007 és 2013 között a több éves pénzügyi keret keretében. Itt az adófizetők pénzéről van szó, sokan közülük szintén elvesztették a munkájukat, nagyon nagy pénzügyi problémákkal küzdenek, hogyan kezelhetjük ilyen megvetéssel a pénzüket. Én ellene szavazok, és erre kérem Önöket is. Kérje, Vertman, ja, Vertman asszony, egy percre. Elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Unió a globalizációs alappal egy olyan eszközzel rendelkezik, amelyel beleszólhat, pénzügyileg támogathatja az érintetteket. Az én hazámban, Ausztriában már többször utaltam rá, hogy ez az alap nem szabad félreértenünk, mint a multik támogatását, ez az állampolgárok támogatását kell, hogy célozza. Így aztán az ellenőrzési mechanizmusokat támogatom, és állandó jelentésekre tartok igényt. Erre lenne szükségünk, és támogatnunk kell azokat, akiknek leginkább szüksége van rájuk. Pozitív üzeneteket kell küldenünk az állampolgárok felé. Köszönöm szépen, elnök. Most pedig Rübich úr két percre. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon örülök annak, hogy ma arról beszélünk, hogy eh, a globális válságot és különösen a munkanélküliséget hogyan győzhetjük le. Nagyon sok ártatlan üzemet érint, ahol egyszerűen túl kevés a megbízás, és ezért nem tud eh, forgalmat generálni a likviditása, és a bonitása ezért romlik. Nagyon örülök annak, hogy, és köszönöm, hogy különösen a kis és középvállalatokra figyelünk. Úgy gondolom ez az áthidaló segítség, amivel új esélyeket kaphatnak, és a piacon, az, illetve kihasználhatják azokat. Rendkívüli jelentőségű ez, és úgy gondolom a finanszírozás eredményét kell pontosan elemeznünk majd, hogy hol van a legjobb gyakorlat, hol tudtunk segíteni, hol sikerült munkahelyeket biztosítani, és elsősorban hol sikerült az elbocsájtottakat a munkaerőpiacra újra betagozódáshoz segíteni. Minél hamarabb, minél hatékonyabban gyorsan kell segíteni, és ezért támogatom azt, hogy a mobilizálás, amilyen gyorsan valóban készüljön, vagy induljon el, Ausztriában, a Stájerországban, ahol egy egész régióban érinti a válság az összes üzemet, hiszen az autóipar és a beszállítóipar és az infrastruktúra különösen jelentős. Nos, egy ilyen környezetben nagyon fontos, hogy 5,7 millió eurót rendelkezésre bocsájtanak. Azonban azt kérem, hogy minden esetben, amiről pozitívan döntünk ma, legy, legyen elemzés. Ne csak, hogy elfolyjon a pénz, hanem bizonyíthatóan azt szolgálja, hogy új üzemek, az üzemeket újra alapítják, újra alkalmazzák az embereket, és gazdasági tevékenységet teszünk lehetővé a régióban a jövő számára is. És ennek megfelelően a régiót erősítjük úgy, ahogy ez korábban is volt, és köszönöm a biztosnak. Regner, Regner asszony, másfél percre. Az osztrák kérvényt szeretnénk támogatni ez kilenc beszállítóra vonatkozik, olyanokra, akik itt elvesztették az állásukat. Ha jobban megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ez egy klasszikus globalizációs alapi támogatás, nevezetesen itt csak orvoslunk Pontosan ezért hoztuk létre ezt az alapot, egy védelmet nyújtani azoknak, akikre negatívan hat a globalizáció, ezeket közvetlenül támogassuk, és ha elvesztik a munkahelyüket, akkor a pénzügyi piac felelőtlen embereitől vér, védjük őket. Sajnos az osztrák cég nagyon ö, áldozata lett ennek a helyzetnek. Az egész régiót nagyon megrázta ez a helyzet, és a piac jelenleg ezen a piacon majdnem 10%-kal csökkent a személyautók iránti kereslet. Ennyivel csökkent az eladás. Ez az 5,7 millió eurónyi összeg egy kitűnő beruházás, ahhoz, hogy újra bevonjuk ezeket az embereket, akik elveszhetik a munkájukat a munkapiacra. Tehát ezen a beruházásnak az a célja, hogy regionális munkahelyeket nyújtsunk ezeknek az embereknek az iparban, és kvalifikált munkahelyeket tudjanak találni. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig Kapnok úr szó. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto... Tisztelt kollégák, kedves kolléganők, ezen a héten a bizottság EGA forrásairól döntünk, Svédországnak, Ausztriának és Hollandiának nyújtott segélyekről. De tulajdonképpen három nagyon eltérő és abszolút nem is összefüggő esetről kell döntsünk. Az Európai Bizottság már kérte a bizottság, az Európai Parlament már kérte a bizottságot arra, hogy ezeket az egy eseteket külön kezeljük. És most megint számos bizonytalanságot látunk, különösen a svéd pályázat kér, kérvényel kapcsolatban. Ott nem tudjuk biztosan, hogy hogyan használják fel a forrásokat. Az osztrák esetben meglepő, hogy egy olyan személy számára kérnek forrásokat, aki elveszítette a munkahelyét egy embere számára. 14.300 eurót egyetlen egy elbocsájtott embernek, és hát ez a korábbiakhoz képest igen nagy összeg. Nem vagyok biztos abban, hogy ez az, az EGA-nak valóban ö, célja. Köszönöm szépen. A következő elő ö, felszólaló. Rüvis úr két kártyát vetett fel, megengedi a kérdést? Jó, igen. Igen, köszönöm szépen. Csak helyesbíteni szeretnék, erre használom a kék kártyámat. A támogatást nem csak egy személynek biztosítjuk. Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő Obermeier úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látja, osztrák téma, és a Stájerország igen erősen érintett tartományunk, amely amúgy is a szívünk csücske. Az autóipar miatt és az átlagan fölüli export arány miatt. Mivel a világ szinten csökkent a, az autó vásárlás, rendkívüli volt az elbocsájtás a térségben, és az, az európai globalizációs alapból kívánjuk támogatni őket, ez, ez üdvözlendő. Az előttem szóló ugyan már tisztázta, hogy nem, csak, nem olyan támogatásokról van szó, amely egyszerű szerkezet átalakítást jelentene, nem. Itt az egyes munkavállaló támogatásokat is kérjük. Az életfen, az él, a fenntartási költségeikhez, az életük továbbviteléhez kívánunk pályázni, és ahogy a kolléganő is említette, biztosítani azt, hogy a jövő szempontjából tovább képezhezzük őket, hogy jobb képzésekkel álljanak a jövő elé, ez értékes lépés, és úgy gondolom, hogy mindenki kiállhat mellette. Köszönöm, Gunár Hok már a következő két percet kap. Elnök asszony. Egy olyan vitában, mint ez, nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a globalizáció az, ami Európát gazdaggá tette, munkahelyeket teremtett, export tette lehetővé, hogy új nagy vállalatok jöjjenek létre, az import pedig lehetőségeket biztosított a polgárok számára, biztosítandó, hogy jó termékeket, szolgáltatásokat kapjunk alacsony áron, tehát a fellendüléshez segített hozzá. Ez egy nagyon széles körű változás, új munkahelyek, új vállalkozások jöttek létre. Tehát olyan változások ezek, amelyek az egész társadalmat érintették, és szerintem nem lehet ezeket figyelem, figyelmen kívül hagyni, sőt, mi több, elő kell segíteni a változásokat. Azt hiszem, hogy ez a tagállamok felelősségi köre, hogy biztonságos módon jöjjenek létre ezek a változások. Az Európai Uniónak egyetlen pénzalapja természetesen nem tudja ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani, mint más intézkedések. Sőt, félrevezőtő is lehet, hogy a globalizációs alappal mindent meg lehet oldani. Ellenkező esetben én magam is elleneztem volna ennek az eszköznek a létrehozását. Nagyon rendkívüli, konkrét helyzet jött létre itt Európában. Az Európai Unió, a nemzeti szint, egyaránt nagyon nagy segítséget nyújthat. Azonban a torzulásról sem szabad megfeledkeztünk, főként amikor közpénzekről van szó, amely egyéni szereplőket segít. Ez a torzulás pedig további problémákat jelenthet a vállalatok számára, hiszen nem lehet ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani minden térségben, minden vállalat számára. Így módon torzul a piac. Tehát egy olyan folyamatról van szó, amely most zajlik, hozzá lehet járulni a folyamathoz, azonban túlságosan késő már, hogy megváltoztassuk a helyzetet. Köszönöm, Morin Chartier asszony, a szó egy percre. <clears throat> Merci. Je voudrais souligner... Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy a globalizációs alapnak az a célja, hogy a munkavállalókat segítse annak érdekében, hogy könnyebben munkát találjanak. Ezt kellene hangsúlyoznunk, és erről kellene beszélnünk, hiszen ez a lényege a munkánknak az alapon belül, hogy bizonyítsuk, hogy a munkavállalókat integráljuk a munkapiacra, hogy biztosítsuk, hogy munkát kapjanak hiszen a társadalomba is csak így lehet beilleszkedni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az autóipart nagyon keményen sújtotta a válság. Arra szeretném kérni az autógyártókat, akiket érintett ez a válság, hogy a beszállítói láncolatukat változtassák meg, illetve a kínált ellátásukat is környezetbarátabbak legyenek, felhasználóbarátabbak annak érdekében, hogy túléljék a válságot. Üdvözlöm egyébként a javaslatot, Reimer úrnak is köszönöm, Reimer bőgének, és szeretném, hogyha folytatnánk ezt a munkát. Köszönöm szépen, akkor a catch eljárás. Köszönöm szépen, elnök asszony! astfel de alocări a unor sume din fondul european de ajustare la globalizare pentru. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most már több kérelemnek is helyet adtunk a kiigazítási alap keretében, hogy a válság negatív hatásaival megbirkózhassanak a munkavállalók. Nemzetközi szinten a kereskedelemre kihat ez a folyamat. Csak a régióban 2500-an vesztették el a munkájukat, 700-an a hajóépítők közül, és ugyanennyi munkást érintett a vasútnál is a válság, úgyhogy 2010-re fel kell készülnünk, Készüljünk fel arra, hogy még sok ilyen kérvényt fogunk látni, pontosan a gazdasági válság miatt biztosítanunk kell, hogy gyorsan kezeljük ezeket, hogy a kedvezményezettek megkapják a támogatást. Svédország, Ausztria, ők már júliusban is beadtak egy kérvényt, Hollandia pedig augusztusban le kell egyszerűsítenünk az eljárást. Köszönöm. Most pedig egy percre a következő hozzászóló. Köszönöm, néhány héttel ezelőtt, amikor a, kiigaztási alapot jóváhagyták a kérvényeket, akkor Limerickben az egyik cégünk eltelepült Lengyelországba, és egy más és egy hasonló támogatást szeretne ez a cég is, mint az Ausztriai és a holland cég kapott. Már említettek néhány jelöltet az időt le kell rövidítenünk, hiszen nagyon hosszú az eljárás elő két év, harmadsorban. Nagyon fontos, hogy az állami hatóságok ne lassítsák ezt a folyamatot, 35%-a a kezdő cégeknek olyan ö, emberek kezdik az EU-ban, akik elveszthetik a munkájukat. Őket támogatnunk kellene, minden lehetségeseket meg kell Ez nagyon fontos. Köszönöm, elnök, köszönöm. A Catch the Eye-ban más már nem jelentkezett. A bizottsági a szó? Nem, elnézést mondja az elnök. Tessék, öné a szó. Man, äh, davon ausgeht, Hogyha abból indulunk ki, hogy a legtöbb munkahely ami nem csak Ausztriában, tehát a globalizáció veszélyének van kitéve, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy különösen a fiatal munkavállalók, akik még nem is jelentkeztek a munkaügyi hivatalokban, mert az iskolák támogatják még őket, nagy számban vannak, úgyhogy pontosan ő rájuk kell figyelni, és Olaszor, Ausztriát különösen érinti ez, hiszen azok a munkaerők, azok a munkavállalók, akiknek először még be kell kerülni a munkaerőpiacra, azokat kell támogatni, nekik kell lehetőséget adni Európai Uniós támogatásokkal is, hogy az európai munkaerőpiacra beléphessenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Melzer úr. Melzer úr nem kér más hozzászóló szót, akkor megadom Spidla biztos úrnak a szót. Dámy a pánové, myslím si, Hölgyeim és uraim, ez a za sebou několik desítek jeho užití a vždy megállapíthatjuk ezen vita alapján, hogy nagyon sok kérvényt nyújtottak be az alaphoz, és az alapot pedig a végső kedvezményezettek érdekében használták fel. Bizottságként, illetve biztosként én mindig arra törekedtem, hogy megállapítsam, hogy az eredmények hogyan alakulnak, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzek, és mindig lenyűgözött, hogy milyen pozitívan értékelték ezt az alapot az érintett felek. A vita egyértelműen mutatta, hogy nagyon sok komoly kérdés hangzott el, merült fel a témával kapcsolatban, amelyekkel meg kell birkóznunk, mégpedig realisztikus körülmények között. Például, hogy ezt az alapot egyelőre csak, illetve csak nagy vállalatok használják fel elvileg, de az eredeti célunk az volt, hogy valamennyi tagállam valamennyi vállalattípusra használja ezt az eszközt. Úgy tűnik, hogy ez működik, a szabályok lehetővé teszik, hogy ezt az alapot a kis és középvállalkozások alkalmazottai számára is felhasználhassuk, amelyek a válság által érintett régiókban működnek, és a diszkrimináció megvalósítása nélkül tegyük ezt meg. Hadd emeljem ki ennek az alapnak a fő jellemzőit. A célja az, hogy segítse az embereket, nem pedig a vállalatokat. Tehát nem szabad ezt az alapot úgy értelmeznünk, mint egy olyan eszközt, amely a vállalatokat segíti, azokat a vállalatokat, amelyek már nem életképesek. Nem. Ez az alap azért jött létre, hogy segítsük azokat az embereket, akiket elbocsátottak, hogy új munkahelyet találhassanak egyszerűen és gyorsan. Tehát olyan alap ez, amely a szerkezet átalakítást valósítja meg, illetve teszi lehetővé. Azt hiszem, Harkin asszony hozzászólásában hallhattuk, hogy aggáját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a nemek közötti egyenlőség nem valósul meg. Statisztikák szempontjából legalábbis igen, ez valóban így van. Ez bizonyíték, bizonyítékul szolgálhat annak is, hogy ez olyan ágazatokat érint a jelenlegi válság, ahol általában férfi munkavállalók dolgoznak elsősorban, mint például az építőipar, illetve az autóipar, ahol elsősorban férfi munkavállalókat alkalmaznak. Ezért van az, hogy a támogatást elsősorban férfi munkavállalóknak adtuk meg. Obama elnök is azt mondta, hogy az idei év végén a fő erő a munkaerőpiacon, tehát a munkaerőpiac többsége az Egyesült Államokban női munkavállalókból áll majd össze. Tehát elsősorban a jellemzően férfiak által dominált ágazatokat érintette a válság. Ezért valósult meg, vagy látszik megvalósulni a nemek közötti esélyegyenlőség hiánya. Nagyon sok elképzelést hallottunk arról, hogy hogyan lehetne javítani ezt az alapot. Az Európai Bizottság nem gondolja, hogy ezt a pénzalapot nem lehet megváltoztatni, hogy nem lehet ahhoz hozzányúlni, hogy ez már egy olyan szintre jutott, ahol nem érinthetjük meg ezt az alapot semmilyen módon. Tulajdonképpen semmi elvi akadálya nincs annak, hogy változtassunk rajta. Hogyha megnézzük azt a kérdést, hogy egy külön költségvetési tételként kezeljük ezt az alapot, ezt politikai szempontból jelenleg vitatjuk, de a most érvényben lévő pénzügyi terv keretén belül nem tudjuk ezt már megváltoztatni. Máshogy kell majd mozgósítanunk pénzügyi eszközeinket, mégpedig hatékony módon. Hadd mondjam el, hogy valóban igaz, hogy a válság által jelentett nyomás azt is jelenti, hogy egyre több ilyen eset lesz. De az Európai Bizottság figyelembe veszi valamennyi érvet, amely arra vonatkozik, hogy mindig eseti alapon járjunk el. Pontosan így fogunk eljárni a jövőben is. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a képviselőknek, például a Költségvetési Bizottsági képviselőknek, illetve valamennyi képviselőnek, akit érdekel ez a téma, foglalkoztat ez a téma, ugyanis a vita azt mutatta, hogy valamennyi lehetséges aspektusát megmutatták ennek az alapnak. És mindezen lehetséges esetek támogatásra jogosultak, a globalizációs alapra, tehát a vita azt mutatta, hogy az Európai Bizottság javaslata jó, és remélem, hogy a szavazás is pozitív lesz. Köszönöm szépen, biztos úr. Az előadónak adom meg végül a szót még egyszer, Böge úrnak. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos úr szavá, szavaihoz nincs is mit hozzáfűznem. Szeretném megköszönni azt, hogy újra visszatért a globalizációs alap jövőjéhez a több, és a többi alap viszonyához, a szociális alapéhoz, és nyilvánvalóan erről még fogunk tárgyalni. Világos, a globalizációs alap sem a strukturális változási ö, hatásait nem tudja felfogni, sem pedig nem tudja fel, megvédeni az embereket attól, de egy, az egyes embereket segítheti. Segítheti azokat, akik szakmailag nehéz helyzetbe kerültek, elbocsájtották őket, és eh, lehetőséget adhat nekik, hogy eh, szakképesítés eh, megszerzésével újra perspektívát, munkát kapjanak. Úgy gondolom a szubszidiaritás körüli vita ellenére, amely szintén fontos, tehát ennek ellenére üdvözölnünk kellene ezt, hiszen ez minden további intézkedés kiegészítő alapja, a szociális alapja is. És hadd mondjam meg, hölgyeim és uraim, azt is, hogy a, ne, a nemzeti és európai költségvetésekben is vannak olyan programok, ahol megkérdőjelezhető a, a költés észszerűsége, mint egy olyan alapnál, ahol közvetlenül segítjük az embereket a kilátástalan helyzetben. Köszönöm. Igen. Köszönöm szépen. ezzel lezárom a vitát, és szerdán szavazunk. Oh, Beres asszony. Madame la Présidente. Je... A vita során, amely az előbb zajlott, ön